Jó napot kívánok! Kezdjük az ülésünket, és először is szeretném elmondani, hogy a napi rendet bővítettük, tájékoztatást hallhatunk a három oldalú egyeztetések állásáról, két témában, a kérdésem az, hogy egyetértenek-e a napi rendel, a módosított formájában, ha igen, akkor haladunk tovább. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a, az ülésünk az interneten is elérhető, és üdvözlöm azokat is, akik az interneten néznek, hallgatnak bennünket. És felsz, felhívnám az IMCO tagok figyelmét az E-komité alkalmazásra is, kérem használják azt. Először is el kell fogadnunk az április 24 25 i ülés jegyzőkönyvét, nincs ellenvetés, úgyhogy ezt elfogadottnak tekintjük. Haladunk tovább, a három oldalú egyeztetésnek állása következik, az arról szóló beszámoló. Az első téma ezzel kapcsolatosan a nemzeti hatóságok közötti együttműködésre vonatkozik, a fogyasztóvédelem végrehajtása, területén olgálja a szó, tessék. Eh, Köszönöm szépen. A háromoldalú egyeztetések állásáról szeretnék beszámolni. A második háromoldalú egyeztetésre került sor, és volt néhány technikai ülésünk is. Szerintem sikerült jelentős előrelépést elérnünk több területen is. A parlament világosan tette álláspontját, most pedig arra várunk, hogy a tagállamok is tájékoztassanak bennünket a az álláspontjukról. A tárgyalások tehát haladnak, folyamatban vannak különböző alternatívákat vizsgálunk. Vannak olyan területek, amelyek teljesen egyértelműen prioritást jelentenek az EP számára, ilyen például az, hogy a felügyelő hatóságok erősek legyenek, az Európai Parlament továbbá támogatja azt is, hogy növeljük a fogyasztóvédelmi szervezetek szerepét, támogatja a vállalkozókat, és a bizottságnak határozottabban kellene fellépnie a jogsértések esetén. Fontos, hogy mindhárom intézmény elköteleződjön amellett, hogy jóvá hagyjuk a jelenlegi szabályok végrehajtását betartatását, és hogyha mindenki ugyanúgy együttműködik, ahogyan eddig is, akkor bizonyosan nagyon hasznos eszközre teszünk szert, amelyel biztosítható a belső piaci szabályok jobb végrehajtása és a végrehajtás ellenőrzése. Várjuk a következő három oldalú egyeztetést. Köszönjük szépen Olgának. Van-e valakinek megjegyzés ezzel hangzottakkal kapcsolatosan? Ha nincs, akkor haladunk tovább egy további beszámolót hallhatunk a három oldalú egyeztetésekről. Ez a geoblocking szabályozás, valamint az egyéb diszkrimináció, amely a lakóhelyhez kapcsolódik, Rúzsának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, ez volt az első három oldalú egyeztetés, nagyon konstruktív légkörben telt. Nem látom az árnyék jelentéstevőket a teremben, de árnyék jelentéstevők is voltak a találkozón, ők is részt vettek, és szerintem sikerült nagyon koherens módon képviselni az Európai Parlament álláspontját, nagyon fontosnak tartom, azt, hogy a három oldalú egyeztetés során nem mondjunk ellent egymásnak, mi parlamenti tárgyalók, és szerintem ez nagyon jól működött, ez sikerült is. Vannak persze gondok, tartok tőle, hogy a tanácssal hosszasabban kell majd egyeztetnünk, és hát van néhány problémás pont, ezekkel kapcsolatosan persze fontos, hogy a lehető legnagyobb mértékben kitartsunk az álláspontunk mellett. Szerintem négy ilyen kérdés van. Az egyik, a hatályos szabályokra vonatkozik, illetőleg arra, hogy milyen szabály, jogszabály alkalmazandó, hogyha egy vállalkozás nem teszi elérhetővé szolgáltatását egy másik tagállamban. Szerintem mi a magunk részéről egyébként ebben a témában egy nagyon jó javaslatot készítettünk, erről szavaztunk, is, a tanácsnak vannak ezzel gondjai, de én úgy gondolom, hogy sikerül majd megállapodnunk, még egy rövid találkozó után is már látszik a megoldás. A második ö, fontos kérdés a passzív értékesítési korlátozásokra vonatkozik, hogyha tehát a beszállító nem engedi meg az értékesítőnek, hogy határokon átnyúlóan kereskedjen az adott termékkel. Ezt mi geoblockingnak tekintjük, ez probléma a tanács számára. A nem audiovizuális tartalmak blokkolása esetén a kihívás az lesz, hogy legyen egy felülvizsgálati záradék. Ugyanis mi azt javasoltuk, hogy legyen ilyen záradék, és ez vonatkozzon az audiovizuális tartalmakra is. Ez nagyon nagy aggályokat, aggályokat keltett a tanácsban. Ők nem kívánják bevenni az audiovizuális tartalmakat a felülvizsgálati záradékba. És a felülvizsgálat időpontjával kapcsolatosan is vitadul még, de szerintem összességében nagyon konstruktív volt a találkozó, és reménykedem abban, hogy sikerül olyan megoldást találnunk, amely megfelel annak, amiről itt a szakbizottságban szavaztunk, vagy amit megszavaztunk itt. Köszönöm. Köszönjük szépen Rózának. Van-e valakinek ezzel kapcsolatosan megjegyzése? Nincs. Rendben. Haladunk tovább. A 2018-as költségvetésről szóló vélemény következik, amelyet a Budget Szakbizottságnak készítünk, és ide tartozik a mandátum is, a július 3. oldalú egyeztetéshez Daniel Dalton a jelentéstevő a módosítások megvitatására kerül ma sor, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerintem mindannyian tudjuk, hogy az EU-s költségvetésben mennyire fontos a EU-s e kiadások kérdése, ez kézzelfogható eredményekkel jár az adófizetők szempontjából, szerintem mindannyian egyetértünk ebben. A vélemény korlátozott terjedelme miatt nem tudtam mindent megemlíteni, amit a belső piacra vonatkozólag fontosnak tartottam volna. Köszönöm ezúton is a kollégáknak a módosításokat. Három kompromisszum tervezetet köröztettünk a múlt héten. Köszönöm szépen egyébként a kollégáknak a hármas kompromisszumot, amelynek az eredete eredetileg a nyolcas módosító volt. Szerintem az, ami ebben áll, mindenképpen előnyökkel jár mindenki számára. Köszönöm szépen az egyes és kettes módosítókra vonatkozó öm, változtatásokat, és mindenképpen támogatom azokat. Ami a legfőbb kérdéseket illeti az IMCO szempontjából, tudjuk, hogy a jövőbeni növekedésünk nagymértékben függ a digitális forradalomtól, ezt prioritásként kellene kezelni a költségvetésben. A mi munkánk itt a szakbizottságban a fogyasztók köré, körül forog. Fontos, hogy a fogyasztóvédelem is egy fontos része legyen a költségvetésnek, a Solvit, valamint az Európai Fogyasztóvédelmi Hálózat olyasmi, amit meg kell itt említeni, valamint vannak olyan belső piaci eszközeink is, amelyek finanszírozását mindenképpen biztosítani kell. Említeném az interoperábilis IT rendszereket, valamint a különböző csalás elleni fellépéseket. Emellett a normák is nagyon fontosak az EU-s piacok versenyképessége szempontjából. Az ezzel foglalkozó szerveket is támogatni kell. A KKV-k képezik a gazdaságunk gerincét, ezért a COSME és az Enterprise Europe Network számára is megfelelő forrásokat kell biztosítani. Ezek a fő prioritások szerintem viszonylagos egyetértés uralkodik a legtöbbjükkel szemben. Végezetül hadd említsem meg azt, hogy el kell ismernünk, hogy a források korlátozottak és fiskális felelős, felelősség teljesen kell bánni a meglévő forrásokkal. Szerintem meg kell néznünk azt is, hogyha valahol több pénzt költünk, hogy máshol tudunk megtakarítani pénzt. Persze tudom azt is, hogy a vélemény terjedelme nem teszi lehetővé azt, hogy a megtakarításokkal is foglalkozzunk, de azért el kell ismerni, hogy az EU-s költségvetésnek vannak olyan területei, amelyek nem adnak hozzáadott értéket a belső piac szempontjából. De összességében azt hiszem, a frakciók nagyjából egyetértenek, legalábbis azok, amelyek eddig elküldték visszajelzésüket a kompromisszumokkal kapcsolatosan, úgy tűnik egyetértenek velük, és hát remélem, hogy június 8-án szavazhatunk erről. Köszönöm. Köszönöm szépen Danielnek. Most pedig a frakcióknak adok szót. Antonio López Isturiz a néppárt részéről, tessék. Thank you, Madam Chair. Um, uh, en, en, en español. Eh, eh, querida Presidente y querido Daniel. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Dalton kolléga Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Először is köszönetet szeretnék mondani Dalton kollégának az anyagért. Jó, hát ott van még a nyolcadik cikk, hármas kompromisszum. Nagyszerű munkát végeztek, köszönjük. Véleményem szerint az a állásfoglalás, a vélemény alap gondolata az, hogy a, fontos a belső piac és a fogyasztó védelmi politika és a költségvetéssel is érzékeltetjük ezt. A 2018-as mandátum kapcsán azt mondanám, hogy a szakbizottságunk számára fontos irányok megjelennek az anyagban. A belső piac, a gazdasági együttműködés kulcspontok. Emellett természetesen a gazdaság továbbfejlődése is az Európai Unióban. Természetesen hangsúlyoznunk kell azt, hogy a KKV-k és a legkisebb vállalatok, a mikrovállalkozások mennyire fontosak. Emellett pedig a digitális átállás, a digitális forradalom is. Hatékony finanszírozásra van szükség, a piac bővítésére és harmadik piacokhoz való hozzáférésre is. Ezzel növelhetjük a vállalataink versenyképességét nemzetközi keretben. Természetesen hozzá kell tudnunk férni a megfelelő finanszírozási eszközökhöz. Egyetértek a kollégáimmal ebben. Az Európai Fogyasztó Védelmi Köz, Fogyasztói Központok Hálózat bizottságnak is el kell látni a feladatát, azt, hogy felhívja a fogyasztók figyelmét arra, milyen jogok illetik őt meg. Köszönöm szépen, most pedig Dalton kolléga, Dalton kolléga kap szót. Köszönöm szépen. Felolvasom a kolléga véleményét, engem kért meg arra, hogy ismertessem a véleményt. 16 módosító indítványt nyújtottak be, négy kompromisszum született. Az SZND legtöbb módosító indítványát itt figyelme veszik. A lényeg a versenyképesség növelése az Európai Unióban. Fontos, hogy olyan költségvetésünk legyen, amely segít bennünket átállni a digitális belső piacra, és arra, hogy az európai piacokat újra iparosítsuk. Hangsúlyozásra kerül az is, hogy ezen a szinten az európai politikának világos fogyasztóvédelmi politikára is szüksége van, de emellett nagy mértékben kell figyelnünk a termékeket is, a digitális piacon is. Ez elengedhetetlen, ezzel növelhetjük a versenyképességet is. Éppen ezért minden fogyasztót be kell vonnunk ebbe a folyamatba, akkor, amikor európai szintű standardizációról beszélünk. A KKV-k rendkívül fontosak, a körkör, körforgásos gazdaságba be kell őket vonni. Bátorítanám a bizottságot abban, hogy fogalmazom meg külön programokat a harmadik országokba történő exportokra, különböző tanulmányokat végeztessen, amelyekkel lemérheti ezek hatását. Végezetül fontosnak tartom azt is, hogy a bizottság növelje a költségvetési eszközöket a Horizon 2020 esetében, valamint az FC alap esetében is, hogy támogathassuk a belső piacokat és azokat a vállalatokat Európában, amelyek a nagyobb integrációt segítik, valamint a munkát, innovációt. Köszönöm szépen! Nem látok az árnyék eladók közül senki mást jelentkezni, úgyhogy a kollégáknak adok szót. Van-e megjegyzés? Okay, if there is no comment... Ha nincs a kollégáknak sem megjegyzése, szeretnék emlékeztetni arra, hogy az illetékes ö, ö, szakbizottságban Moresán kolléga az illetékes. 16 módosító indítvány és 4 kompromisszumos javaslat van, vagy nem így van? Jó, akkor meg is adom a szót az előadónak, ha szeretné lezárni ez tehát tessék, Daniel. Nagyon gyorsan elmondanám, hogy egyetértek. Gyakorlatilag minden egyetértek abból, amit a kollégák elmondtak, főleg a KKV-k vonatkozásában. Remélhetőleg a kompromisszumokban is megjelenik ez. Véleményem szerint egységes frontot képviselünk itt, és várom is a jövő hetet. Rendben, az IMCO június 8-án szavaz az anyagról és aztán június 13-ig lehet beküldeni a megjegyzéseket a Költségvetési Szakbizottsághoz. És most lépjünk tovább, az Európai űrstratégia következik, ez a napi rendi pont következik. Evelyn Gebhardt az előadónk ebben a témában. Evelyn, tessék. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony végre olyan véleményt kell megalkotnom, amely politikailag egyáltalán nem vitatott, így aztán ez jóval kellemesebbé teszi a munkát, mint a más területekkel kapcsolatos témák kidolgozása. Köszönöm szépen a kollégáknak a módosító indítványok beküldését, ezek gazdagították a véleményemet. Hat kompromisszumos javaslatot terjesztek elő, nem is kell kompromisszumnak neveznem ezeket, ezek inkább átfogó, módosító javaslatok, hiszen vit, nagyon vitatott pontok nem merültek fel, csak arról volt szó, hogy néhány egyéb szempontot is vegyünk figyelembe. Az első kompromisszumos javaslatban hangsúlyozzuk azt, hogy, az, hogy Európának ki kell használni a lehetőséget arra, hogy ezt az ágazatot világvezetővé tegye, és ezzel támogatja munkahelyek teremtését is. A második kompromisszumos javaslatban felkérjük a bizottságot arra, hogy a versenyképességet, valamint a világűrkutatási tevékenységeket, kutatásokat támogassa, ez az ágazatban a munkahelyek eh, létrehozását erősíti. A harmadik kompromisszumban kiemeljük azt, hogy a világűr technológiák politikailag nehézkes témák, például éghajlatváltozás, fenntartható menedzsment, természetes erőforrások kezelése, menekültügy, határigazgatás esetében is segítséget jelenthetnek. A negyedik kompromisszumos javaslatban a nemzetközi szintre hivatkozunk, azt szeretnénk, hogy a felelősség kérdését tisztázzuk a különböző nemzetközi rendszerek elleni támadások esetében. A felelősséget fogalmazzuk meg, ez magától értetődő kell, hogy legyen, de azért újra és újra hangsúlyoznunk is kell. Az ötödik kompromisszumos javaslatban hangsúlyozzuk azt, hogy gondoskodni kellene arról, hogy a távérzékelő rendszerek a vállalatok számára és a fogyasztók számára is hasznosak, ezért egy jogi keretet kell létrehoznunk, amelynek alapján védjük, jogilag védjük az adatokat, és szeretnénk megakadályozni azt, hogy a nem egységes szabályok torzítsák az európai piacot. Éppen ezért van szükséges az egységes szabályokra mindannyian egyetértettünk ezzel. A hatodik és egyben utolsó kompromisszumos javaslatban felkérjük a bizottságot arra, hogy szükséges intézkedéseket hajtsa végre annak érdekében, hogy a belső piacsal kapcsolatban az Egnosz Galileo Copernicus programnak legyenek meg az eszközei. Ez is magától értetődő. Még egyszer köszönöm a kollégáimnak a nagyon kellemes együttműködést ezen a területen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Evelin. Most pedig a frakciók kapnak szót. Antonio López néppárt az első tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt előadó asszony, nagyon köszönjük az előterjesztett szöveget. Ez jó kiinduló pont a munkánk számára és mm, az ITRE számára maga szöveg jó. Átolvasva a szöveget, azt mondom, hogy a fogyasztóvédelmi aspektusokat kell még erősíteni, ezért 8 módosítót nyújtottunk be. A Copernicus Galileo EGNOS programok nagyon jól átgondolt programok voltak, és a nagyobb növekedést, a több szolgáltatást célozták meg, főleg a biztonságosabb szolgáltatásokat. Az űrágazatban több mint 20 ezer munkahelyjel foglalkoztatjuk az embereket, kutatóhelyeket, stb. És összesen 400 milliárd euróhoz kötődik ez a terület nagyon nagy befektetéseket vonz az ágazat. Ezek a befektetések végül ahhoz vezetnek, hogy a vállalataink is erősebbé váljanak. Az űrágazat jó példa arra, hogy beleszólhatunk a világ dolgaiba. A jó megoldások, a tengeri mentések, éghajlatváltozás, kutatás, tűzvédelem, természeti katasztrófákkal szembeni védelem, ezek kezelése, az európai űrstratégia mind-mind hangsúlyozzák, erősítik globális szerepünket. És a világőr technológia esetében az Európai Unió autonómiája is erősödhet. Nemzetközi szinten merülünk bele ebbe a munkába a különböző szolgáltatások különböző szakpolitikákat támogatnak meg, például a precíziós mezőgazdasági politikát. A fontos emellett a kőolaj feltárás szempontjából is. Felhasználjuk az adatokat. Az összes adat interoperabilitása rendkívül lényeges. Az európai űrstratégiának a fogyasztókat és a belső piacot kell szolgálnia. Ami a kompromisszumos javaslatokat illeti, kérném, nézzék meg még egyszer a kettes módosítót és az egyes kompromisszumot, ami itt szerepel, számomra nem költség, hanem inkább hosszú távú befektetés. Nézzük meg még egyszer az ötödik kompromisszumot is. Ezzel kapcsolatban van némi kételje, de azért majd ezt megbeszéljük még a büróban is, mielőtt beszélnünk erről. Köszönöm szépen, most pedig az ECR-nek adok szót, Dante kolléga, tessék. Dalton kolléga, tessék. Köszönöm szépen, állok asszony, rövidre fogom. Köszönöm szépen az előadó asszonynak a munkáját, azt, amit mostanáig elvégzett. Nagyjából ebben a témában van konszenzus, mindannyian tudjuk, hogy egy jó űrstratégia, versenyképesség és munkahelyek szempontjából mit jelenthet. Az adófizetők beruházásai is így terülnek meg a legjobban. Nagyobb űrköltségvetést kérünk, az MFF felülvizsgálata után. Ezt én tudnám támogatni, hiszen látom, hogy milyen értéke van a befektetéseknek. Ha jól tudom, az egyszer egy olyan módosítót nyújtott be, amely azt mondja, hogy a fiskális semlegességet meg kell őrizni az európai űrstratégiában. Mm, vagy legalábbis ismerjük el azt, hogy bizonyos területeken a nagyobb beruházások majd csökkenteni fogják más területeken a befektetéseket. Hát lehet, hogy az űr igazából egy fekete lyuk is, mert olyan értelemben, hogy temérdek pénzt lehetne költeni az űrre, éppen ezért ezt kordában kell tartani, el kell ismernünk ezt. Az ECR egy másik módosítót is be fog nyújtani, a különböző közpénzekből finanszírozott tanulmányok eredményeit közé kell tenni, hogy a társadalom is előnyt húzzon, előnyököz jusson ebből. A lehető legszélesebb körben közé kell tenni ezeket. Még néhány megjegyzésem azért lesz. Köszönöm szépen egyébként az előadasszony munkáját és igaza van, jó az, hogy végre az ember egy olyan véleményt készít el, amelyel kapcsolatban azért nem annyira ellentétesek a vélemények. Köszönöm szépen, most pedig az ALDE kap szót. Tessék. Igen, köszönöm szépen. Támogatom azt, amit az elten felszólalók elmondtak, a cél támogatandó. Az Európai Unió globális partner, és lehetőségeket hordoz magában ez a stratégia a KKV-kra nézve. Az erőte, a szolid európai együttműködésnek ez a, az eredménye, ez nyilvánvaló pozitív véleményt kell megfogalmaznunk, és a hangsúlyt a következőkre kell fektetni külön. Hát, még ambiciózusabban kellene fogalmazni, az űrstratégiára vonatkozóan, amely a versenyképességet erősíti, illetve a munkahelyteremtést is. Itt a harmadik módosítóról beszélek. Emellett a földmegfigyelési adatokhoz különböző felhő platformokon keresztül jobban hozzá kell tudni férni. Nagyon nagy, a, nagy potenciált hordoz magában ez a KKV-k számára. Ezt is fontos megjegyezni. Harmadsorban pedig tekintettel arra, hogy, a, hogy jelenleg vizsgálják felül a távközlési kódexet, és mivel mi a belső piacsal foglalkozunk, a műholdas technológiákkal kapcsolatos rész kellene erősíteni az anyagban, hiszen ez az ágazat nagyon fontos, főleg a távol lévő, kieső régiókban. Hát körülbelül ennyi, elnök asszony, köszönöm szépen. Very much, uh, Morten. Köszönöm szépen, Morten. Van-e még jelen árnyékjelentéstevő? Julia Réda még időben érkezett. A zöldek képviseletében parancsoljon. Take your time. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Először is eh, köszönetet szeretnék mondani eh, Gepárt asszonynak a jelentéstevőnek a kompromisszumos módosítókért. Úgy gondolom, hogy ő a javaslataink eh, nagy részét ebbe beledolgoztak. Két módosító van még, amelyeket benyújtottunk, és ezek eh, plusz bekezdéseket szeretnének a szöveghez hozzáfűzni, de még nem szerepelnek a kompromisszumos szövegben. Szeretnénk kérni a többi frakció támogatását mindenhez. A 16-os az egyik módosító, a másik pedig a 23-as. Ahhoz, hogy az ambíciózus célokat el tudjuk érni a stratégia keretében, fontos, hogy ösztönözzük az alternatív technológiákat és az eco-design elvét az összes berendezésnél. Mindez összhangban áll mindezzel, amit az ÉZA végez. Ők a, a világ, illetve tiszta űr kezdeményezésbe ezt belevonták, ezt a jó gyakorlatot mi is be szeretnénk venni ebbe a szövegbe, ami pedig a 23-as módosítót illeti, szeretnénk, hogyha a, a, a tagországok inszkripciós stratégiákat használnának, Fontosnak tartjuk a biztonságos kommunikációt és az infrastruktúra ellenálló képességét. Ez természetesen nagyon fontos az adófizetők számára, akik társfinanszírozzák ezeket a stratégiákat. Fontos, hogy ne olyan infrastruktúrákba fektessünk bele, amelyek nem elég stabil lábakon állnak. Fontos, hogy a jövőbeni beruházásoknál a ellenálló képesség is szerepeljen szempontként. Remélem, hogy egyet tudunk érteni azzal, hogy az elővigyázatosság elvét támogatnunk kell, akkor is, amikor több beruházást szeretnénk ezen a területen. Reméljük, hogy mind a kompromisszumos módosítók, ezek a, és ezek a módosítók elfogadhatóak, és köszönjük szépen a jelentést jelentéstevőnek ezt a kitűnő anyagot. Köszönöm, Julia. Van-e kolléga még, aki szót szeretne kérni? nincsen, akkor emlékeztetnék arra, hogy a szakbizottságban június 8-án kerül sor, illetve 23-án a vezető ehm, szakbizottságban. Evelin, kérlek zárd le a vitát. Köszönöm szépen, még egyszer köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, árnyék jelentős tevőknek és külön kollégákat, ahol még szeretnének módosítani, különösen még kettes módosított a költségek kérdését, beruházások kérdéseket illeti. Természetesen pozitívan kell, hogy hozzáálljunk ehhez, de kérem küldjék e-, ezt írásban is nekem. Illetve térjenek ki részletesen a néppárti kollégával és elnézést elfelejtettem a nevén, tehát kérem, hogy azokat a kétségeket, amelyeket megfogalmazott, írásban is juttas el nekem, hogy én ezeket meg tudjam nézni, illetve adott esetben a szövegbe be tudjam vonni. Igen, önre gondoltam, ha ért németül, ezt fantasztikusoknak tartom. Tehát kérem, hogy a két megjegyzését, a kettes és ötös módosítókat írásban is juttassa el nekem, biztos vagyok abban, hogy sikerül majd jó megoldást találnunk. A beruházásoknál én ezt mindig is támogatom, hiszen szükség van a beruházásokra. Tehát kérem, hogy az ötös kompromisszumos módosító kapcsolódó aggályait írásban is fogalmazza meg. Természetesen a fogyasztóvédelem, a beruházás, az űrkutatás autonómiája, a kódolási technológiák, ezek fontos témák, és időben eljuttatom majd önöknek a szavazólistámat is, azért, hogy kiderüljön, hogy az egyes módosítók hogyan illeszkednek a szövegben. Hogyha jól emlékszem, az ön módosítójához plusz tettem, eh, Réda asszony, köszönöm. Köszönöm, Evelyn. Ezzel lezártuk eh, ezt a pontot kollégák, mivel ennyire hatékonyak voltunk, most szünetet tartunk négyig. Köszönöm a szavazásig.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

recreation Szóval, amikor gondolnak a műanyag. dolgozol. Mondja. Köszönöm.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

És akkor szület, hogy nem volna. Kíváncsi az Minek kávva? Partáj. Pseudo-probléma. Köszönöm szépen!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 Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit, elkezdjük a szavazást. Mindenkinek megvan a szavazókártyája? Megvárjuk, amíg a kolléga megkeresi a kártyáját, vagy elhozzák neki. Elkezdjük a szavazást. A határokon átnyúló csomagkézesítés témájában én vagyok a illetve a jelentéstevő Billian uh, Borszán. Itt van a jelentéstevő? Szeretne szólni? Elkezdjük a szavazást. A 47-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Áttérünk a 130-as módosítóra mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 130-ast ellenőrizni szeretnék? Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Áttérünk a 131-132-esre mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Átérünk a 18-asra, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18A kompromisszumos módosító a következő, mindenki megtalálta? Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Áttérünk a 19-es kompromisszumos módosítóra mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es A mellette ellene tartózkodás elfogadva. 228-as, 29-es, ezek mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as kompromisszumos módosító, blokkban szavazunk a 10 együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 268-as a következő, 273-as. Ezt blogban vesszük, mivel azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 268-tól a 273-asig ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 284-es módosító a következő, illetve a 285-ös mellette. Mert a 268-astól 273-asig elfogadtuk, 285-ös mellett ellene elfogadva. 285 es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most áttérünk a 23-as kompromisszumosra, a 14-essel együtt mellette ellene tartózkodás elfogadva. Áttérünk a 46-osra mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. De 46-ost ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elfogadva. 48-as szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizni szeretnék? Ellenőrizhetjük az 53-ast. Vote colleagues, please. Kérem a kollégákat, hogy szavazzanak. Okay, close the... vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 55-ös mellette, 54-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 55 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük az 53-as módosítót. Lezárom a szavazást, elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hároma mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. a 4-es okafogyottá válik, a 67-es módosító következő mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 67-est. Elfogadva 18-17 ellenében. Átérünk a 68-as módosítóra mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 76-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 76-osról megnyitom a szavazást. Lezárom. A szavazást elfogadva. Hetes kompromisszum. Nem. A 83-as módosító következik mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 83-as kompromisszumos módosítót. Lezárom a szavazást, elfogadva egy szavazattal. 9-es kompromisszum mellette ellennel tartózkodás elfogadva. A 10-es kompromisszumos módosító okafogyottá válik, a 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 102-es, 103-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 104-es mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. 104-es Lezárom a szavazást, elutasítva. 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 105-ös, 106-os azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadva. 107-es okafogyottá vált 108-as mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. 108-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elfogadva 13-as kompromisszumosodosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 111-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszumos módosító, erről nem kell szavaznunk, áttérünk a 114 es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 115-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 116 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Végső szavazás, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Elfogadva 28-6 ellenében két tartózkodás mellett Gratulálok a jelentéstevőnek. And now, colleagues, we move to... Kedves kollégák, haladunk tovább. Az európai szabványokról szóló jelentés következik. A rendelet végrehajtásáról Márléne Mitzi, a jelentéstevő. Kérdezem tőle, hogy szeretne hozzászólni. Tessék, öné a szó. Csak köszönetet szeretnék mondani az árnyék jelentéstevőknek, akikkel nagyon jó volt az együttműködés, és köszönöm a politikai tanácsadóknak is, és térjünk át a szavazásra. A szavazás következik, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 28-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tízes módosító tran mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, tizenegyes módosító itre mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 48-as módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 51-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 52-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 12-es módosító étre mellette ezt elfogadottnak tekintjük, elnézést mondja az elnök, hatos módosító tran, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hetes módosító tran, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Itre 22 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 58-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 59-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. Ellenőrizzük az 59-est, lezárom a szavazást, elfogadtuk 19-17 arányban. Haladunk tovább, 8-as módosító, tran, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ittre 5, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 63-as módosító, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrzést kérnek? 63-ast ellenőrizzük, rendben, ellenőrizzük. Lezártam a szavazást, elutasítottuk. 12-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 70-es módosító mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 72-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 36-os módosító itre mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 12 trán mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, itre 20, mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, itre 42, mellette, ellene tartózkodók elfogadva, TRAN 11 mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas módosító TRAN mellette ellene tartózkodók elfogadva, 76-os módosító mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 76-os módosítót. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. 77-es módosító mellette ellenem tartózkodók elfogadva, 78 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük, ellenőrizzük a 78-ast, lezártam, elfogadva, 19-17 arányban, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, étre 27, mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük, ellenőrizzük az étre 27-est, A szavazást lezártam. 18-17 arányban elfogadva, étre 26 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 93-as módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 97-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 97-es módosítót. Lezártam a szavazást, elutasítottuk. 98-as módosító. Mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. Nagyon nehéz látni kollégák, hogy mi az eredmény, hogyha nem emelik fel a kezüket. Máskülönben mindent ellenőrizni kell. Lezártam a szavazást 17-17. Az eredmény, tehát elutasítottuk. 99-es módosító mellette, ellene. Volt olyan, aki igenne és nemmel is szavazott. Hát, kollégák, döntsék el, hogy mit szeretnének. Jó, hát ellenőrizzük, nincs más választásunk. A 99-es módosítót ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 19 igen, 17 nem szavazattal elfogadva, 100-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 101-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 102 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 103 mellette, mellette, ki van mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 106-os módosító, kérem emeljék a kezüket mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Elfogadva. Négyes módosító, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Megyünk tovább, 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 113-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Megyünk tovább, Tran 13 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 118-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 38-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 40-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 41-es mellette ellene tartózkodók el, elutasítva. 43 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 44 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 122 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes módosító trán mellette ellene tartózkodók elfogadva. 123-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 124 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 125 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 125-öst. Lezártam a szavazást, és elutasítottuk. 126-os módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 127-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, Megyünk tovább, 129-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük, rendben, 129-es. Lezártam a szavazást, elutasítottuk. 131-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 132 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 133 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 134 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 135 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 136, ezt visszavonták, akkor 137 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 138 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tran 4 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 149-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 150 mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük a 150-est. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. 151-es mellette ellene tartózkodók elfogadva 152, mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 26-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 156-os módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Hivatkozások egyes módosító mellette, ellene Emeljék a kezüket, kérem. Akkor ellenőrizzük, így gyorsabb lesz, egyes módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodók, elutasítva hármas módosító, mellette ellene tartózkodók, elutasítva. Nikola azt kéri, hogy ellenőrizzük, akkor hát ellenőrizzük. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. Nagyon jó. Négyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6-os módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 9-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Haladunk tovább. 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 16-os módosító mellette rendben ellenőrizzük a 15-öst. Nagyszerű. Lezártam, és elutasítva. 16-os módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 17-es módosító mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 17-esről, és lezártam. Elfogadtuk egy szavazatnyi többséggel. Elfogadva. 18-as módosító mellette ellene, tartózkodók elutasítva 30, 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 23-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Rendben, rendben, ellenőrizzük. 23-as. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást, és elfogadva. A. Módosítás tran, mellette ellene tartózkodók elfogadva, és most a záró szavazás következik, elektronikusan szavazunk. És elfogadva mégpedig 34 igen, nulla nem szavazattal, két tartózkodás mellett. Gratulálok a jelentéstevőnek. Ezzel a normákról szóló szavazás végéhez érkeztünk. Most pedig következzen az utolsó szavazás. Kedves kollégák, kérem megértésüket, emeljék jó magasra kezüket jelentés hosszabb élettartam a termékek számára, előnyök a fogyasztók és a vállalatok számára. Pascal Durand az előadó. Szeretnél beszélni? Jó, akkor nézzük. És akkor kezdjük. Első kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. Nézzük az 51-es módosított mellette ellene tartózkodok elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. 57-es módosító mellette ellene tartózkodok elutasítva. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. 4A kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadva. Nézzük a hatos kompromisszumot mellette ellene tartózkodok, elfogadva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadva. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. Nézzük a 124-es módosított mellette ellene tartózkodok. Megnyitjuk a szavazást. 124-es. elfogadtuk 19-16 ellenében. Nézzük a 125-ös módosítót. Ez okafogyottá vált. vált. 127 mellette ellene tartózkodok, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 127-es módosítót. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazat többséggel. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, 143-as módosító mellette ellene tartózkodok, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 143-as módosítót. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk egy szavazat többséggel. 17-16 ellenében. 144, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 18-17 ellenében. Megnyitom a szavazást. Nem, semmiről nem, mert az fogyottá vált. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 151-est visszavonták, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 168-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva nézzük a 172-es módosítót mellette, ellene tartózkodok elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodok elfogadva. Egyes szóbeli módosító mellette, ellene tartózkodok elfogadva. 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. Nézzük a 17A kompromisszumot mellette ellene tartózkodok elfogadva. 205-ös módosító, megnyitom a szavazást. On 205. A 205-össel kapcsolatban megnyitottam a szavazást, lezártam a szavazást. Elutasítottuk 17-18 Nézzük a 206-os módosítót. Nem. Nem, ezek együtt voltak, elnézést mondja az elnök. Tehát 207-es megnyitom a szavazást. Igazam van, mondja az elnök. Mindig igazam van. Elutasítottuk 15-20 ellenében. Akkor lépjünk tovább. 209-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 224-es módosító, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 17-17 ellenében. Megnyitom a szavazást a 225-ös módosítóról. Lezárom a szavazást elutasítottuk 17-17. Az MV3-as következik. Sajnos ezekről egyben nem szavazhatunk. MV3 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, NV1 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, NV4 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, NV6 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, NV8 mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük. NV8, ellenőrizzük. Elfogadtuk 19 szavazat mellett, NV9 mellette, nem, ez NV10 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva MV12 okafogyottá vált, MV15 mellette ellene tartózkodók elfogadva. MV16, az MV16-tól, nem, csak MV16 mellette ellene tartózkodók elfogadva. És akkor nézzük a 17-től a 26-ig. Envit 17-26, jó, szavazhatunk ezekről egyben? Ha nem, akkor Envi 17 mellette, Na, akkor megyünk egyikre a másikra. NV17, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 18-17 ellenében. NV19, megnyitom a szavazást. Mert nagyon szoros volt. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. NV20, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 17-17 ellenében. MV21, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Itt is szoros volt, de elutasítottuk. MV23, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. MV25, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva egy szavazat mellett. MV26. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. MV27 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadva. MV31 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadva. MV36, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. MV38, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Akkor nézzük az MV39-et, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva egy többletszavazattal. Kedves kollégák, a 40-49-es részekről szavazhatunk külön? Ö, egyben? Ha nem, akkor MB40. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva a 15-15 ellenében MV41, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva MV46 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. MV 47, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva MV 48 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. MV 49, megnyitom a szavazást. Mellette, nem, elnézést mondja az elnök. Lezárom. Elutasítva Nézzük a hivatkozásokat. Egyben? 18-22? Nem, 1-2-3, tehát az 1-2-es 3-as. Ha nem, akkor nézzük egyenként. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, kettes mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, hármas e mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Nézzük a preambulumokat. Négyes. Négyes, megnyitom a szavazást. And it is a... Elfogadtuk. Ötös, megnyitom a szavazást. Elfogadva. Hatos, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Hetes preambulum, megnyitom a eh, szavazást. Lezárom. Elutasítva. Nyolcas, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kilences preambulum, megnyitom a szavazást nem okafogyottá vált, akkor MVB mellette. Ja nem, elnézést mondja az elnök, mert ez okafogyottá vált 10 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodok elutasítva, 12-es mellette ellene tartózkodok ellenőrizzük. A 12-es módosítót ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as módosító fogyottá vált. 14-es is, 15-ös, 16-os is. 18-as módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva. MVA módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. MVJ, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. MVL mellette, ellene tartózkodok, elfogadva. 20-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. 22-es módosító mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. 23-as módosító, megnyitom a, szavaz, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 26 26-os módosító mellette, ellene, tartózkodó, elfogadva. 27-es mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 28-as mellette ellene tartózkodok elfogadva, 29-es mellette ellene tartózkodok elfogadva, 30-as mellette ellene tartózkodok elfogadva, 31, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítottuk, 30 2. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 17-17 ellenében. 33-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. Harmincnégyes, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 35-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. 36-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 37, mellette ellene tartózkodok. Elutasítva. 38 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 39 megnyitom a szavazást, elfogadtuk. 40-es, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. 41-es, megnyitom a szavazást. Lezárom, Elutasítottuk. 42-es, megnyitom a szavazást. 42-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 43-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. NVC, megnyitom a szavazást. NVC. Sí. Elutasítottuk. MBD mellette ellene tartozkodok. elfogadva, MVE mellette ellene tartozkodok. elfogadva, MVF megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. MVG mellette ellene tartózkodok elfogadva, MVH mellette ellene tartózkodók elfogadva, MVI mellette ellene tartózkodók elfogadva, MVK megnyitom a szavazást. Elutasítottuk, MVM mellette ellene tartózkodók elfogadva, MVN megnyitom a szavazást. elfogadtuk. MVO mellett ellene tartozkodok elfogadva, MVP mellett ellene tartozkodok elfogadva, MVQ mellett ellene tartozkodok elfogadva, zárószavazás elektronikusan. Lezárom a szavazást, 34 szavazat mellett, nulla ellenszavazattal, egy tartózkodással elfogadtuk, gratulálunk az előadónak, Lezárjuk ezzel a szavazást a mai napra. Kedves kollégák, maradjanak velünk, mert az ülés még nem fejeződött be. Next point in the agenda. Áttérünk a következő napi rendi pontra. Akik távozni szeretnének, ezt halkan tegyék meg. The meeting is over. Okay. I, I just asked the coordinators to kindly Kérem a koordinátorokat, hogy maradjanak velünk. La